kerül sor. Ezen kívül az ECR től egy módosítót is kaptam a parlamenti bizottság összetételet illetően, ez benne lesz a mostani ülés jegyzőkönyvében, is, hogyha nincs tiltakozás a jegyzőkönyv elfogadásáig,